Good morning everybody! Jó reggelt kívánok! Kedves kollégák, kedves látogatók! Engedjék meg, hogy megnyissam szakbizottságunk második napi ülését. Egészen apró változásról szólnék, tehát a 16-os rendi pont, ról ma délután szavazunk. Ez a Schnellhardt jelentés. Tehát ma délután a 16-os pont. Az emberi fogyasztásra nem szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályokról van szó. Önök előtt Kramer úr és Weisgerber kolléga anyaga is van, megtalálják, ez egy olyan javaslat, amelyről a 17-es után szavazunk, tehát miután az összes jelentésről szavaztunk. Ez a komitológiai eljárás a villanykörtékkel kapcsolatban. Nagyon sok látogatónk van ma. Dagmar Roth Bérent asszony látogatói. Üdvözlöm Önöket itt és szeretném bejelenteni, hogy elképzelhető, hogy televíziós felvétel is készül a villanykörte javaslat megtárgyalásáról egy német televízió szeretne forgatni. Szeretném még azt is bejelenteni. Nem akarják? Jó. Akkor szavazunk róla az elején. De szeretném bejelenteni, hogy van egy új tagja a staffnak Marcela Gráza, a cseh köztársaságból a titkársági pozíciót kapta. Felállna, Marcela? Az utolsó bejelentésem pedig az, hogy néhány dokumentumot kiosztottam a gázai övezetről, ez még múlt héten történt, hogy az egyiptomi egészségügyi miniszterrel tárgyaltam, és ő humanitárius segítséget kért tőlünk. Remélem, hogy a szakbizottságunk tagjaihoz el tudom juttatni az összes idevágó információt, és ez minden. Most pedig szeretnék áttérni a tízes napirendi pontra. Ez az elektromágneses mezőkkel kapcsolatos egészségügyi aggodalmakról szóló jelentés. Frederik Ries, az előadó. Szeretném megkérdezni, hogy átérhetünk-e rögtön a szavazásra, igen? Nem? Akkor öné a szó, asszony. J'en ai pour une seconde, une minute. Csak egy percre kérek szót, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik érdeklődést tanúsítottak a e jelentés iránt, illetve a módosítókat is köszönöm, bár nem mindegyiket tartom elfogadhatónak, de fontos, hogy védje a környezetünk és az állampolgárok egészségét, és a szubszidiaritást is figyelembe veszik azokat a javaslatokra szeretnénk még hivatkozni, amelyeket az egyes bekezdéshez adtak be, ami arra vonatkozik, hogy szigorúbbak legyenek a sugárzásnak való kitettségre vonatkozó előírások. Már plenárison volt erről szó 2008-ban is, és Trakatelli professzorral és Ferrer asszonyjal együtt nyújtottuk be ezt, és gyakorlatilag a plenárison egyhangúságot kaptunk. Tehát eh, például a 14-es és a 15-ös eh, módosítók az azt jelenti, hogy egy olyan szavazást újra eh, csinálunk, amire szeptemberben már egyhangú választ adtunk. Jó lenne, hogyha koherensek maradnánk a munkánk során. Mindössze annyit szeretnék javasolni, ugye jelenleg 41 volt méter a határérték, vannak olyan térségek, ahol szigorúbbak, például Brüsszel város, főváros, amelyik maga dönt a, például a parlamentnek is a feltételeiről. Itten három volt méterre fog átmenni a szabályozás, és ennek semmiféle következménye nincsen a hozzáférés tekintetében. Úgyhogy ezt a március 15-ével lesz, lépesz hatályba, ezt is jelezni kívántam. Köszönöm. Thank you very much indeed. Nagyon szépen köszönöm. Valaki a árnyék előadók közül nem, akkor szeretném megkérni önöket, hogy vegyék elő a kártyáikat és a szavazólistájukat. Sajnálom mégis. De la asszony? Presidente, solamente para advertirle, porque creo... Csak figyelmeztetni kívánom, mert úgy tudom, hogy az ön listáján a szóbeli módosító ö, a, látszett, a Berger asszonynak a módosítója, az utolsó bekezdésben hozzátettünk egy szót, hogy calls on the industry and authorities, és ott hiányzik belőle az and, az és, egy, gondolom ez egy elírás, erre csak felkívántam hívni a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Igen, az én kötelességem lett volna, hogy ezt bejelentsem. Köszönöm, hogy emlékeztetett. A 14-es módosítóval kezdem. Tehát Van Nistelrooy ki támogatja? Ki ellenzi? Akkor ezt elektronikusan is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 19 mm, mellette, 21 ellene, elutasítva. A 15-öst kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodást elutasítva. A 15-öt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 25 támogatja, 19 elutasítja. Köszönöm szépen! Igaza volt, hogy ellenőrizzük, elfogadtuk. A, tizen... a következő oka fogyott a 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 17-es mellett, Adamu, el, tehát mellett, Akkor ez sem aktuális. A 18-as, Lukas Islerbegen Adamu, és itt részenként szavazunk az első rész. Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom. Zárom a szavazást. 32-en mellette, 12-en ellene, elfogadtuk a második rész mellett, ki van ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 19 keti színot mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 20-as mellett ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát a 20-as módosítóról szavazunk. Zárom a szavazást. 33-10 ellenében elfogadtuk. A 21-est kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A 22-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as részenként kitámogatja az első részt, ki ellenzi az első részt, tartózkodást, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es Ayala Sender mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. 25-öst. Vote is open. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 15-en mellette, 31-en ellene, tehát elutasítva. 27-es, ez egy szóbeli módosító, néhány apróbb változással. Ki, e- ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, akkor a 27-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is Zárom a szavazást. 12-en mellette, 32-en elutasítva, ez nyilvánvaló. A 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 26-os. Akkor, tehát 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es Ayla Sender mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő nem aktuális 36-os Peterle mellett ellene tartózkodás elutasítva. 37-es Ketisinot mellett ellene tartózkodás elutasítva. 38-as részenként első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett ki van? ellene tartózkodás elutasítottuk. A 39-es első része mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 40-est kitámogatja, kiutasítja el, ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 40-es módosító. Adamú, Lukas, Iszlerbenyá. Zártam a szavazást. Tehát 33-14 ellenében elfogadtuk. 41-es Ajala Szender kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. A 42-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elnézést elutasítottuk. A 43-as mellett ellen tartózkodást. Elfogadtuk 44-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 45-ös mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk 46-os mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 46-os. Megnyitom, zárom a szavazást. 40, 23 mellette, 23 ellene, tehát elutasítottuk. 47-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, a preambulum bekezdések, a kettes mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egyes mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. A hármas mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. A hatos mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a hatos. Megnyitom. Zárom a szavazást. 22-en támogatják, 23-an elutasítják, elutasítva. A négyes módosítás mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Az ötös mellett, ellene, Ezt ellenőrizzük, tehát az ötös keti színott. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 32 mellette, 15 ellene. A hetes módosítás. Elle, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A nyolcas mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellen tartózkodást elfogadtuk. A 9-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 37-en mellette, 10 ellen. Amendment 11, who is in favor? Tehát a 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most akkor az egész jelentés tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 egy ellenében egyértelműen elfogadtuk, és gratulálok Frederik Riesnek. Okay, Mr. Musakios, a point of... Musakios úr, parancsoljon. Elnézést. Én azt kérném, hogy az én jelentésemről most tudnánk-e szavazni, hiszen nekem is vannak látogatóim, és szeretnék átélni ezt. Tehát tar tarthatunk egy szavazást az én halászati jelentésemről? Köszönöm. Sono pochissimi voti, quindi... Nagyon kevés, nagyon kevés, nem tart sokáig. Item 19. Item okay. 18. Are there here any objections? Tehát ellenzi ezt valaki? Hogy megváltoztassuk a napi rendet? Nem. Tehát mindenki egyetért vele? Krámer úr, ügyrendi ügy, nagyon gyorsan, egy másodperc. Ilyen egyéni időpont egyeztetéseket eddig nem vettünk figyelembe. Tehát szerintem ne térjünk el ettől az elftől, az ilyet korábban kell megbeszélni. Okay, is... Rendben van. Tehát, hogyha, hogyha elutasítják, akkor nem fogom megengedni. Rendben van kivételesen hol van ennek a 18-asnak a száma? Tehát akkor a 18-as a Muszakió jelentésről szavazunk. Kér, mindenki készítse elő. Hogyha nem akar felszólalni az előadó, Elnézést. Tehát a kettes módosítás mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A hetes mellett was against abstentions rejected. Elutasítottuk. A négyes mellett ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan szeretnénk, a négyest szeretnénk. Megnyitom. Zárom a szavazást. Tehát 36 mellette, 10 ellene elfogadtuk. Két azonos a 9-es mellett. Mell ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 22-en mellette, 24-en ellen Elutasítottuk. Következő nem aktuális, akkor az ötös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, az egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a végszavazás elektronikusan, megnyitom The vote is closed. Zárom a szavazást. 45-en mellette, ketten ellene, egy tartózkodásra gratulálunk Muszakió úrnak. <coughs> Okay, colleagues, don't laugh. Elek Kollégák, eh, ne nevessenek. Nem sokára választás lesz. A következő pedig eh, Lukasz képviselőasszony jelentése. És szeretném megkérdezni, hogy szavazhatunk-e, vagy kéri-e a szót? Szavazhatunk. Köszönöm a megértését keresem a szavazólistát. So, let me start with compromise. Az egyes kompromisszum mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadtuk. A kettes mellett? Ellen tartózkodás elfogadtuk a, né, a hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A konszolidált módosító négyes számú mellett ellen ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a négyes konszolidált módosító megnyitom a szavazást. ellenőrizzük a négyest. Zárom a szavazást. 35 mellette és 8 ellene elfogadtuk. Az ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A hatos konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a nyolcas konszolidát mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a kilences kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a tízes konszolidát mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 11-es kompromisszum, kom, kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös és a 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tehát a 18-as konszolidált módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 35-9 ellenében elfogadtuk. A 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. A 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. A 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. A 22-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 22-es konszolidált. The vote is closed. Zárom a szavazást. 36-an mellette, 11-en ellene. Elfogadtuk. 23-as konszolidált mellett ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 24-es konszolidált mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. a 12-es módosítóra ugrok, Caroline Lucas módosítója ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. One or oh, two. No, 13. 13, Okay. Uh, amendment 13. A 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 102-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tehát a 102-est. Zárom a szavazást. 34-12 ellenében elfogadtuk. 14-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk a 104-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. Most átugrok a 19-esre, Lukász asszonyé, ki van mellette? Átugrottam valamit, sajnálom. A 17-es. Lukasz asszonyé, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk? Most akkor a 18-asra ugrok, ki van mellette? 19-es. Sajnálom. A 19-es, Lukasz asszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A munkám első órája, és ennyi hibát követek el. A következő, nem aktuális, visszavonták. A 24-es, ha jól látom, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. Huszonötös. Huszonötös? 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor a INTA 8-as módosító mellett ki van. Tehát ugyanazon az oldalon Lenz Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 136-os ek asszony mellette ellene elfogadtuk. Tehát a 139 es ellenőrizzük. És akkor a 140, Liotard asszony, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Akkor menjünk vissza a 139-esre, ki van mellette? Tehát a 139 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Akkor a 141-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. On next page I have amendment a következő oldalon van a 151-es módosító. Yeah, I put it to the vote. I have no indication. Szavazásra bocsájtom, bár semmi nem jelzi, hogy lehet, hogy okafogyottá válik, de 151-eset mégis szavaztatom, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha jól mondom, akkor a 34-es módosítója a 6-os bekezdésben. Ügyrendi kérdés? Elnézést, de itten azt hiszem, hogy a 151 az okafogyott, mert hogyha megnézzük az előző oldalnak a lábjegyzetét, akkor ott az van, hogy ez okafogyott, tehát kiesik, különböző más dolgok. Tehát szerintem ez ugyanabba tartozik, a 16-os kompromisszumos miatt válik okafogyottá. Okay, I'm sorry, I no... Elnézést, én nem látom, az én papíromon nincsen semmi útmutatás. Akkor, tehát a 151-esről beszélt, ugye? Jó, mindegy, szavaztunk, de hát akkor oka fogyott. Ez nem gond. Hogyha én nem tudom biztosan, akkor inkább megszavazhatom, aztán utána legfeljebb, ha oka fogyott, akkor nem érdekes. De hát akkor most engedjék meg, hogy rátérjek a Hatos cikk, 34-es Karen Lukasz módosítóra rendben. Elnézést, azt hiszem, hogy a 158-ast ön kifelejtette, a 158-asat, amelyik azt mondja, hogy a kompatibilis. Ötös cikk, egyes bekezdés. Jó, rendben. Ha jó az előttem lévő papír, ide azt írták, hogy két azonos van, a 158-as és a 157-es, amelyik kiesik abban az esetben, hogyha 16-os kompromisszumost elfogadják. A jelentéstevő egyetért ezzel, tehát akkor engedjék meg, hogy 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta tízes, mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ö, minden, mindenki mellette szavazott. Nincs milyen más a helyzet. Úgy látom, hogy a szemem az jó, csak önök nagyon gyorsan változtatják a véleményüket. Lehet, hogy az itteni fényviszonyok miatt van ez, mondta egy közbeszóló. 187-es, 187-es leotárt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor két nyelvi, 43-as Lukász mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 Kruppa mellette ellene tartózkodás Nézzük meg elektronikusan a 188-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 25-en ellene elfogadtuk. Inta 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Krupa 189-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő okafogyott 190-es mellette ellene. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A 190-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 21-en ellene elfogadtuk. 192-es Csibi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos van, a 198-as, 199-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 201-es, ek, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 202-es, Lukász mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 203 korhala Matthew mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 204-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kérem, nagyon nehéz ilyen zajban szavaztatni. Következő oldalon 47-es kruppá módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 48-as liotár mellette ellene tartózkodás elfogadva 1-es Lukász mellette ellene tartózkodás elfogadva 49-es ek mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es a szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan Krupa asszony 56-os módosítóját. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 25 ellene. Szorost elfogadtuk. 58-as Müller Westund mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 3-as Lukasz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Inta 1-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Következő okafogyott 59-es kruppa mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, int a 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, int a 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, Liotár 63-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 32-en mellette, 20 ellene, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Inta 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, következőt visszavonták, következő okafogyott, 66-os olajos mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan 66-os olajos Péter módosítója. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 15-en ellene elfogadtuk, 68-as Lukasz mellette, ellene. Nem látom a kezeket, ellenőriznünk kell. 68-as Lukász, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 mellette 18 ellene elfogadtuk. Következőt visszavonták. 70-es Liotár mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, rendben, ellenőrizzük, akkor a 70-es liotár rá megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 22-en ellene elfogadtuk. 3-4 e, azonos, 7-es, 72 e, inta ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor az utolsó oldalhoz érkeztünk, 77-es, ek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, két azonos Lukas Liotár 8-as és 79-es ezek okafogyottak, 80-as korola Matthew mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, tehát 80-as módosító korola Matthew-ra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 33-an ellene elutasítva, 81-es Liotár mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő. E, ellenőrizzük a következőt, a 82-es. E, okafogyott 83-as kruppa mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, 87-eset, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 26-an ellene elfogadtuk. Gratulálok! 88-as e, e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es ek szóbeli kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es kruppa mellette, ellene, tart, tartózkodás elutasítva. És akkor végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 54-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás, gratulálok Fara Lukasz asszonynak. Yeah. s'est bien passé. Tous les compromis ont sauvé. Thank you. Oh, yeah, thank you very much indeed. Thank you. Next item on our agenda. Következő napi rendi pontunk a 12-es. Linda McKeven az előadó, a szervezetek részvétele a közösségi környezetvédelmi vezetés és hitelesítési rendszerben, EMAS, ez a tanács és a parlament közös javaslata. Kérném az előadót, hogyha lehet, azonnal szavazzunk. Igen, köszönöm. Kérem, hogy készítsék elő a szavazati szavazási listájukat és kártyájukat. Néhány percig várok, addig, amíg a szavazási listát kiosztják. Mindenki készen áll. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os kiesik, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes, a 48-as elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás. Szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, 12-es módosítást ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 19 ellene elfogadva. 13-as mellette, ellene. Úgy látom, hogy négy kéz volt fenn. Szeretném ezt elektronikusan, 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás elfogadva. A következő kettő kiesik, 54-es Fejzgerben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös, hol mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás. Szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni. 14-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 29 ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 részengedi szavazás az első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es Holm mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 első rész mellette ellene tartózkodás. Szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni. 19-es módosítás első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 33 mellette, 20 ellene elfogadva. Következő oldalon 61-es módosítás. Ez kiesik. A következő is a 60-as is. 19-es második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as harmadik rész mellette ellene elektronikusan szeretném ellenőrizni. 60-as harmadik része Lezárom a szavazást. 20 mellette, 33-an ellene elutasítva. 19 harmadik rész mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizném. 19-es harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 21 ellene elfogadva. 62-es első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63-as első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 62 első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kettő kiesik. 64-es Szártori úr 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es negyedik rész mellette a szátort ellenőrizzük. 64-es elektronikusan megnyitom a szavazás 64-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ez nem, ez nem lehet. Ez lehetetlen. Ez nem az én hibám, nem, nem emelték föl a kezüket. Rendben, akkor ezt világosan elfogadtuk. 20-as, harmadik része mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 33 mellette, 21 ellene, elfogadva. 62-es, 5. része mellette. Ja, ez kiesik. Két egyforma, 62-es, 6. része, 63-as, 3. része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, két egymással megegyező módosítás 63-as negyedik része mellette ellene elfogadva valószínűleg. Következő kiesik. Ellenőrzöm a 63 as 63-as negyedik része elektronikusan ellenőrzöm. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 16 ellene, elfogadva. Következő kiesik, 65-ös. Sartori mellette, ellene, elektronikusan ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. 65-ös. Lezárom. 28 mellette, 26 ellene elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os Szartori asszony mellette ellene elektronikusan ellenőrzöm, 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29 mellette, 23 ellene elfogadva. 67-es mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrzöm, 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 mellette, 13 ellene. Világosan elfogadva. 68-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesség 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene elektronikusan ellenőrzöm a 74-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazás. 21 mellette, 33 ellene, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 76-os első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 76 második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrzöm. 78-as lezárom a szavazást. 20 mellette, 33 ellene elutasítva. 79-es részengedi szavazás az első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as Szátori asszonyi mellette, ellene tartózkodás elfogadva 24, mellette ellene tartózkodás elfogadva 81, mellette ellene tartózkodás elfogadva 82, mellette ellene tartózkodás elutatva 83, mellette ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva két egyforma 85-86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni. 88 Zéberberger módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 32 ellene, elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva. következő kiesik, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 részenkéti szavazás első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodás. Szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 26 mellette, 26 ellene elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 szóbeli módosítás. Az én frakcióm a szóbeli módosítás ellen van. Elnök, így a szóbeli módosítás nélkül kell egy szavazásra bocsátanom. Mellette 99-es. Ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százkettes részenkénti szavazás első rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. A második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Második rész 102-es. Lezárom a szavazást. 27-27, tehát elutasítva a harmadik rész mellette ellene tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük. Harmadik rész, 102-es. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 26 ellene elfogadva. 31-es. Szeretném kérdezni, hogy van-e értelme a harmadik résznek. Elnök, nem vagyok benne biztos, de így szavaztunk róla. Majd ezt később kell ellenőriznünk, nem tudok most válaszolni, hogy van-e értelme vagy nem, szavaztunk róla. Most pedig 31-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A mellékletekre térünk át. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 106, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 107-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 108-as, kiesik, a többi is, hagy ugorjak egyet az utolsó oldalra, 112-es. Igen. Készen állok arra, hogy ezt szavazásra bocsássam. Ki van mellette? 112-es, mellette ellene tartózkodás. Akkor ezt elektronikusan ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 mellette, 31 ellene elutasítva. 113 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 114 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 115 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig a preambulumok 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 31 mellette, 23 ellene elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 43-as kiesik, 44 mellette, ellene. A 44-esről szavazunk. hiba, 43-as. 43-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös és a 3-as, két egyforma mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A módosított jelentéstervezetről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 52 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. A rendelet tervezetről elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Gratulálok Linda McHaven asszonynak, az előadónak. Köszönöm szépen! next item on our... A következő témánk pedig a 13-as. Salvatore Tatarella jelentése a közösségi ökocímke rendszerről. Szeretném megkérdezni, hogy rögtön áttérhetünk a szavazásra. Yeah. Thank you, grazie. So, uh, Mr. Akkor kezdjük a szavazást. Két kompromisszussal kezdjük, az egyessel és a hatossal. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes mellett, kettes kompromisszum ellene, tartózkodás elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Az ötös mellett ellen, ellen, tartózkodás elfogadtuk, a hármas kompromisszum mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most áttérünk a módosítókra, itt néhányan nem aktuálisak, és a következő oldalon az 53 as hozunk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ITRE 13-as mellett ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. 13-as ITRE. The vote is closed. Zárom a szavazást. 11 against. It has been carried. Hát 38 mellett, a 11-en ellene elfogadtuk. Az ötös módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 54-es de Blázió mellett ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom. Tehát az 54-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 35-en mellette, 14-en ellene, egyértelműen elfogadtuk. A 6-os kimarad, a 7-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az 57-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az 58-as a zöldek szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es John Bowis részenként szavazunk. Három részben. Az első rész mellett ki van? Ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. A második rész ki ellenzi? Ki, elnézést, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. A harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő is elmarad az ITRE 14-es mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Az IMCO 7-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő nem aktuális a 61-es Corbey asszony mellett ellene ezt elektronikusan ellenőrzik a 61-es tehát. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 19-29 ellenében elutasítva. A 9-es módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a következő kimarad. Az IKR, ITRE 16-os mellette, ellene tartózkodás. Ezt eh, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Zárom a szavazást. 28 mellette, 21 ellene. Tehát elfogadtuk a 65-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Amendment 10, who's in favor? A 10-es mellett ellene tartózkodás 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk következő elmarad, akkor a 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következő, ez mind-mind okafogyott a 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a, a 70-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő, és a, utána a következő nem aktuális kompromisszumok. Ha igazam van, akkor a 75-ös a Bowis mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 76-os mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 76-os. Zárom a szavazást. 32-19 ellenében elfogadtuk. A következő sem aktuális a 77-es mellett. Ellene Ezt ellenőrizzük, a 77-es, elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. 37 in favor, 13 against. Tehát 37-13 eh, ellenében elfogadtuk. A 79-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 17-es első részéről most ellene tartózkodás elfogadtuk. A második részről mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom. The vote is closed. 19 in favor, 34 has been rejected. 70. Akkor most uh, a 78-as Sartori Bowis mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Tehát 29-24 ellenében elfogadtuk. A következő elmarad, és a 18-as mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A 8-as mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellett ellen, tartózkodás. Nem látok a szocialisták részén egy kezet sem a levegőben tehát nem tudom a pozíciójukat. Akkor ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 81-es elektronikusan. Zárom a szavazást. 8 mellette, 41 ellene. Ez egyértelmű elutasítás. az ITRE 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az IMCO 11-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellen tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 82-es megnyitom. The vote is Zárom. Tehát 33-17 ellenében elfogadtuk. A 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő, ról nem szavazunk, a 26-os ittre ellen, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 26-os. Zárom a szavazást. Tehát 33-16 ellenében elfogadtuk. A következő négy, nem aktuális, a 85-ös deblázió mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő kimarad 27-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos, az ITRE 27, ITRE 28 mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ITRE 30-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ITRA 31 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az ITRA 32 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 33-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 38-13 ellenében elfogadtuk. 24-es az előadótól mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 87-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 13-as mellett, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát az IMCO 13-as. Megnyitom. Zárom a szavazást. Tehát 26-28 ellenében elutasítva. 88-as deblázió mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 89-es Satuhassi mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es deblázió mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 25-ös mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 91-es deblázió mellett ellen, ezt ellenőrizzük, tehát 91-es. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 30-24 ellenében elfogadtuk. A következő kimarad, akkor most a 27-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 28-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk következő kimarad, tehát a 95-ös deblázió mellett ellen. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 48-5 ellenében. Carried. Egyértelműen elfogadtuk. Most a 102-es levek mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Ittre 34-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 103-as Gardini mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 29-es előadó mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az ITRE 35-ös, az IMCO 15-ös azonos mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Tehát 34-20 ellenében elfogadtuk. A 104-es mellett ellen tartózkodás elutasítva a következő kettő kimarad, a 32 lebe mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 32-es elektronikusan megnyitom. Zárom. 38-15 ellenében elfogadtuk. Az ITRE kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 33-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 30-24 ellenében elfogadtuk. 34-es mellett tehát a 34-esről szavazunk. Ez az ön javaslata? Igen? Jó. A frakcióm javaslata. Tehát ki ellenzi? tartózkodás elutasítottuk. Uh, IMCO 1, who's in favor? Az IMCO 1-es ellene. Tartózkodás ellenőriz. IMCO 1. IMCO 1-es. Zárom a szavazást. Tehát 35-20 ellenében elfogadtuk. mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. The vote is closed. Zárom, 25-26 ellenében elutasítottuk. Az IPRE 3-as mellett, mell, ellene, tartózkodás elutasítva, az Imco 2-es mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizik az Imco 2-es. Zárom a szavazást, tehát 25-27 ellenében elutasítva. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát 38-as. A szavazást zárom. Tehát, ha 42-11 ellenében egyértelműen elfogadtuk. Következő kimarad az ITRE 4-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 39-es. Nem, mégsem. 41-es Fikman Doyle mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk az itt ötös Imko 3-as azonos mellette, ellene. Ezt ellenőrzem, tehát az itre 5-ös, IMCO 3-as. Zárom a szavazást. Akkor 30-23 ellenében elfogad. 6 is in favor. Who is tehát az ITRA 6-os mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, következő az IMCO 4-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, az ITRA 7-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 2-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, ITRA 8-as mellett ellene, tartózkodás. Elfogadtuk az ITRE 9-es mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk az ITRE 10-es mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk 11-es mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk IMKO 5-ös mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk IMKO 6-os mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk a 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 45-ös okafogyott, tehát akkor Tehát akkor az egész jelentés tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. zárom. 52-1 ellenében. És most a jogalkotási tervezetről szavazunk, megnyitom. Zárom. 51 mellette senki nincs ellene. Gratulálok! Salvatore Tatarella úrnak. Arra van John? Ügyrendi kérdés, John. Tisztelt elnök úr, a szavazó listán, abban, amit éppen most fejeztünk be, nagyon sok jelzés van olaszul. Az én olaszom nem igazán jó, de például ezek közül a 82-es például valami, azt mondja, hogy Kosti alla Ha jól tudom, akkor ez azt jelenti, hogy reménykedünk egy kis kávéban. Elnök, igen, szóval az a javaslat, hogy kávézzunk. Jó, meg fogjuk oldani. Következő témánk There is one, one announcement before we... Van egy bejelentés, mielőtt elkezdjük a következő szavazást. A legutóbbi javaslat változata van előttünk, és valak, lehet, hogy vannak, akik nem rendelkeznek ezzel. Tehát kisebb változások vannak csak az 72-es módosítóval, ami Szatú Haszi terjesztett be, a 16.1-es cikkel kapcsolatos első bekezdés, és ez a része az az egy ö, újat egy kicsit lejjebb vittük a 73-as módosító elé. Tehát ezt bejelentettem, mert ö, ez fontos. Akkor most kérném, Csipi Imre kollégánkat, aki jelentéstevő, hogy akkor azonnal kezdhetünk-e szavazni. Jó lenne egy kicsit pihenni, de önök egyáltalán nem engedik ezt meg számomra. Na jó, jobb lesz, hogyha a szavazáson végigmegyünk, tehát akkor a Kilences módosítóval szeretném kezdeni, Kramer Weisgerber, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 27-en ellene, elutasítva. Uh, so, compromise. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ittre 13-as mellette, ellene, Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, 11-en ellene egyértelműen elfogadtuk. 40-es Foglietta mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 42-es mellette, 42-es ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő három okafogyott, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő illetve nem bocsánat, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most ukorjunk át az 55-ös, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kettő kiesik, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 67-es mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg, ellenőrizzük a 67-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 12-en ellene egyértelműen elfogadtuk, következő kiesik. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő, következő kettő kiesik. 80-as itre, mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor nézzük meg a jelentéstevő 70-esét, illetve Ja, akkor a szóbeli módosítóval a 70 eset mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74-es és az ITRE 19-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva hetvenkilences mellette ellene tartózkodás elfogadva akkor preambulumok kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes itre mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene Nézzük meg elektronikusan. 24-es módosító. Lezárom a szavazást. 50-en mellette, 5-en ellene világos a helyzet. Ittre 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as preambulum azonos 38-as és 8-as ittre mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es ittre mellette, ellene tartózkodás Nézzük meg elektronikusan. Ittre 10-esre megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 30-an ellen elutasítva. Ittre 11-es mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. Ittre 11-es. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, 14-en ellene, világos, hogy elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor most az egész anyagról végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás. Tehát... Most lezárom a szavazást. Tehát 46-an mellette, 5-en ellene, 3 tartózkodás, úgyhogy ö, gratulálok Csimi kollégánknak, aki jelentéstevő volt.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 So, my dear colleagues. Kedves kollégák! Értem, hogy nagyon fáradtak, csak úgy, mint én, de a 15-ös témára térjünk rá. Ez a piaci termékek forgalomba hozatala. Dáciana Octavia Szárbú, a jelentéstevő, és kérném, hogy ha lehet, akkor blogban szavazzunk. Köszönöm, egy kivételünk van. A 7-es és a 4-es módosító az, ami külön szavazást igényel. Úgyhogy hagyd tegyem szavazásra az egész blokkot mellette, ellene, tartózkodás egyetemen elfogadtuk, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és a négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás egyetemben elfogadva, és az egész módosított anyagról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 52 mellette se tartózkodás, se ellenszavazat, és akkor a rendelet tervezetre Várok, várok, mert látom, hogy senki sem szavaz, úgyhogy most akkor lezárom a szavazást. 51-en mellette se ellenszavazat, se tartózkodás. Gratulálok uh, Szárbó asszonynak. Mivel eldöntöttük, hogy Sherhard uh, jelentéstevőnek a jelentéséről délután szavazunk, most akkor Engedjék meg, hogy Palacski úrnak a jelentésére ö, térjek rá. Guido, önné a szó. Csak egy egész rövid kis információt adnék. Van egy hiba az előkészítő, a szavazati, szavazólistában a szocialista frakcionál, és 270 kettő esetében mele, ö, mellette kell szavazni. Azért mondom, hogy ne legyen később probléma. Tehát ez egy kis ö, szolgálati közlemény volt a ö, szocialisták részére. Köszönöm. Hogyha jól értettem, ez tájékoztatás volt a szocialista frakció számára, mert az önök szavazó listáján hiba van. Szeretném megkérni az előadót, Palecskis urat, hogyha lehet, akkor azonnal kezdjük el a szavazást. Köszönöm. A 69-es módosítással kezdeném. Részenkénti szavazás, két részre osztottuk mellett az első résznek, ellene, tartózkodás, ellenőrzöm ezt elektronikusan. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, szintén ellenőrzöm elektronikusan. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 17 ellene, elfogadva, úgy szintén. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 3 egyforma, 71, 72, 73 mellette, elnézés, bocsánat, ezek kiesnek. 74-es Kartika Liotard mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es Liotár asszony elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 29 ellene elutasítva. 77-es hétről Breyer szóbeli módosítás mellette elnézést, ügyrendi megjegyzése a szerzőtől. Elutasítom a szóbeli módosítást. Akkor a szóbeli módosítás nélkül kell -e szavazásra bocsátanom, 77-es mellette ellene elutasítva. 76-os Ferreira módosító indítványa szóbelivel mellette ellene elektronikusan ellenőrzöm. Ez ügyrendi megjegyzést? Itt is ellenzem a szóbeli módosítást, mondja az előadó. Rendben. Akkor a szóbeli módosítás ellenezve, ez ugyanaz, mint a harmadik eset, ez ugyanaz a harmadik esetben is? Igen? Nagyon jó, hogyha már előre válaszol, hiszen ez bonyolítja az eljárást. Tehát mind a három szóbeli nélkül. 76-os szóbeli módosítás nélkül mellette, ellene, elutasítva. 75-ös Hegyi Gyula a szóbeli nélkül mellette, ellene, elektronikusan ellenőrzöm a 75-öst. Lezárom. 22 mellette, 25 ellene elutasítva. 78-as Evril Dal mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrzöm elektronikusan. 78 Evril Doyle. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 30 ellene elutasítva. 79-es Hegyi Gyula mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 79-est ellenőrizzük Hegyi Gyula módosító indítványa. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 mellette, 24 ellene. Elfogadva, köszönöm. 81 Ant Ferreira mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítva, de ezt elektronikusan ellenőrzöm, 81-es. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 33 ellene, elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodás, senki nem tette fel a kezét. 80-ast ellenőrző, megnyitom a szavazást. Lezárom. 37 mellette, 9 ellene, 3 tartózkodás, elfogadva. 4 egyforma, 85, 83, 84, 82 mellette, ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 26 ellene elutasítva. Következő három egyforma 86, 87, 88. Mellette ellene szeretném ezt elektronikusan ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 15 ellene, elfogadva. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3 egyforma 90, 91, 92-es mellette ellene úgy látom, hogy elutasítva, de ezt elektronikusan szeretném ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 26 ellene. Igazam volt, elutasítva. Kilencvennégy hegyi gula. Igen, ezt be kell jelenteni egy pillanat elutasítva, elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Rendben van, 93-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most más a helyzet, merőben más. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 30 ellene, elutasítva. 96 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 101-102 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 103-ast is beleértve. 99-es Hegyi Gyula mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös Hegyi Gyula ellenőrzöm. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 22 ellene, elfogadva. Következő kiesik, következő 207-es Ferejra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Néhány egyforma, 110, 111, 112, 113-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 115 Hiltrud Beyer mellette ellene tartózkodás elfogadva. De 115-öst ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 38 mellette, 17 ellen elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117 szammer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118 mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizném. 118-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 mellette, 22 ellene elfogadva. 3 egyforma, 119, 120, 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő kiesik, 122-es Breyer mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrzöm, 122-es. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 30 ellene, elutasítva a 131 mellette, ellene, elfogadva. Következő kettő kiesik, következő szintén 125-ös Ferreira részenkéti szavazás első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene ellenőzöm elektronikusan. Lezárom. 19 mellette 36 ellene. Elutasítva. 126 mellette, ellene, ellenőrzöm, megnyitom a szavazást, lezárom. 22 mellette, 32 ellene elutasítva. 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-129-es, két egyforma mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most 132, 100, bocsánat, a 128-as, 129-est ellenőrzöm elektronikusan. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 21 ellene, elfogadva. 3 egyforma következik, 132, 133, 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136 mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizném, 136-os. Lezárom. 18 mellette, 35 ellene, világosan elutasítva. 137 csibi, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 139-estől 3 egyforma, 139, 140, 141 mellene, mellette, ellene, tartózkodás, ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 mellette, 28 ellene. Elutasítva. Három egyforma következik. 143, 44, 45 mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrzöm. Lezárom. 20 mellett 35 ellene elutasítva, 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149 mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizni szeretném. 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 mellette, 37 ellene, elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152-es Christopher Fellner szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene Ezt elektronikusan ellenőrizném. 153-as. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 19 ellene, el, elfogadva. 154-es mellette, ellene. Ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni, 154-es. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 26 ellene, elfogadva. 3 egyforma, 155, 56, 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő kiesik. Elnézést. Nem, nem. 158-as szavazásra bocsátom mellette ellene tartózkodás elutasítva. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es részenkénti az első rész mellett ellen tartózkodás, ezt elektronikusan szeretném ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 30 mellette, 24 ellen elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 165 mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizném. Megnyitom a szavazást. The vote is... Zárom a szavazást. 19.35 ellenében elutasítottuk. Akkor a 168-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 169-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Azonos a 171 és a 172 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 173-as. Nézzük meg az előző kettőt? Jó, jó. Akkor a 171-es és a 172-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 31 25 ellenében egyértelműen elfogadtuk. 173, ez kimarad. A következő ismét alajos a 170, azonos a 174-175-ös mellett. Ellene tartózkodás. Akkor ezt elektronikusan is ellenőrizzük. Megnyitom. Zárom. 21-34 ellenében elutasítva. 161-es mellett, 71-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettő kimaradt, 180-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő kettő kimarad. A 183-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 187-est, Renate Zomer. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 28 mellett, 27 ellene. Igazam volt. 188. Tehát a 188 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 189-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 190-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 191-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 192-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 193-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 194-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 100 94-es Krupa asszony. Zárom a szavazást. 20 mellette 38 ellen elutasítva. 199 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 195-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 195-öst. Megnyitom. zárom. 34-21 ellenében nyilvánvalóan elfogadtuk. A következő azonos, kettő. Tehát 196-197 mellett ellenőrizzük elektronikusan. Zárom. 36-21 ellenében elfogadtuk. 200-as mellett ellen ellenőrizzük 200-as. Zárjuk a szavazást. 33 mellette, 24 ellene elfogadtuk. Következő a 202-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 203-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 3 azonos, 24, 205, 206-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő, kimaradt. Ki van két azonos, 2011-2012 mellett, ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom. szocialistával több van a kelleténél. Egy szocialistával több van. Most rendben van. 28, 28 ellenében elutasítva. Kettőz az 9-es Renate Zamer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 210-es. Zárom a szavazást. Tehát 30-27 ellenében elfogadtuk. A következő kimarad a 208-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Két azonos, 214-215-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. A 214, 215, jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük. 214, 215, és 15-öst. Zárom a szavazást. 18 mellette, 38 ellene, ez egyértelmű elutasítás. Most akkor három azonosról szavazunk, 2, 16, 11, 18 mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. tehát három azonos, hát a 2, 16, 18, megnyitom, megzárom, 33, 26 elenében elutasítva. Tehát most akkor áttérünk a 221-esre. Mellette ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 221-es. Zárom a szavazást. Tehát 22 mellette, 36 ellene, elutasítva. 219-es mellett, ellene, soha nem láttam, hogy így megoszlanának a politikai pártok, tehát elektronikusan ellenőrizzük a 219-es. 219-es, Kartika Tamara Liotár. Zárom a szavazást. 25 mellette, 33 ellene. Elutasítva. 220-as Ferreira mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 220. 220. Oh, it's gonna be closed. Zárom a szavazást. 25-32 ellenében elutasítva. 222. 222-es. Who is against? ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk anyja Weisgerbernek. 223-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 228-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. So, let me move. Most akkor át lépünk a következő oldalra. Két azonos, 224 és a 225-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos, a 226-227-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 229 Christopher Fielner mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a szóbeli nélkül, hiszen elektronikusan a szóbeli módosító nélkül szavazunk. Zárom a szavazást. 20 36 ellenében elutasítva. 230 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 231 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes kérem nagyon nehéz. Egyre inkább elterjed a kaszinózás itt. Tehát akkor az egyes mellett ellene elektronikusan. Zárom a szavazást. Tehát 48-10 ellenében ez egyértelmű. Elfogadtuk. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas mellett ellen tartózkodás elutasítva. Az ötös mellett ellen tartózkodás elutasítva. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítva. A nyolcas mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. A nyolcas. Zárom a szavazást. 41-18 ellen elfogadtuk. A következő kettő kimarad, a 9-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Három azonos, 10, 11, 12 mellette. Gains. Ellene tartózkodás ellenőrzik elektronikusan. Tehát 3 azonos 10, 11, 12. Zárom a szavazást. Tehát 25 mellette 34 ellene elutasítva. A 13-os hegyi Gyula mellett ellene tartózkodás akkor ezt elektronikusan is ellenőrizzük. The vote is gonna be closed. Zárom a szavazást. has been rejected. Uh... Tehát ezt elutasítottuk. A 14-es részenként szavazunk, az elsőt kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk a második részről mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. The vote is closed. Zárom a szavazást. 24 mellette, 32-en ellene, elutasítva. Amendment 50. 15-ös. Szavazzunk róla? Igen. Okay. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Zárom. 25-33 ellenében elutasítva. A 16-os mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, következő kimaradt, 18-as Hegyi Gyula mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Vote is open. Megnyitom. The vote is Zárom. 28 in favor, 30. 28-31 ellenében elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 20-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Ismét tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene, tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 23-as. Vote is closed. Zárom a szavazást. Tehát 37-23 ellenére elfogadtuk a 24-es mellett, ellen. Tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, tehát a 24-est. Zárom a szavazást. Tehát 37-20 ellenében elfogadtuk. 25-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát Ursula Kruppa 26-os módosítóját ellenőrizzük. Zárom a szavazást 21-34 ellenében elutasítva. 27-es Renate Zammer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as Ursula Krupa mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 29-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 29-est. Zárom a szavazást. Tehát 32-25 ellenében elfogadtuk. Ki támogatja? Ellenzi. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, jobb lesz, jobb lesz. Tehát a 30-as mellett nyit, megnyitom. Zárom. 36-21 ellenében. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrzöm. Zárom a szavazást. 21 mellette, 30 ellene elutasítva. 32-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 3 azonos, 35, 36, 37, 4, még a 38-as is mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Tehát H4 azonosat, a 35, 35, 35, 38-ról szavazunk, zárom a szavazást. 26 mellette, 30 ellene elutasítva. Elutasítva. Sajnálom nem tudok már számokat olvasni, tehát 26-31 ellenében elutasítva, 39-es mellett ellene ellenőrizzük. Szárom a szavazást. Tehát 25 mellette 27 ellene elutasítva. 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos, a 40 és a 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát 34 mellette, 21 ellene elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-est ellenőrizzük. Tehát a 44-eset és Ferrera módosítót ellenőrizzük, lezárom a szavazás, 27 mellette, 29 ellene, elutasítva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a helyzet, ellenőrizzük. Most akkor ellenőrizzük a 45-öset, és lezárom a szavazást. 26-an mellene, mellette 30-an ellene, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es és 48-as mellette el, elnézés, 47-es, 49-es javítja az elnök. Tehát akkor három azonos van. Tehát 47, 48, 49-es, tehát akkor így is jól mondtam, el, mellette ellene. Szerintem átment, de ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 21-en ellene el, átment, elfogadtuk. Következő kiesik 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következő kiesik 54-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 54-es Hegyi Gyula, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 30-an ellene elutasítva. 53-as Hiltrud Beyer mellette, ellene tartózkodás. Ugyanaz a helyzet, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 31 ellene elutasítva. 55, 56, 57, 58-as mindazonosak mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 59 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, szerintem átment, de ellenőrizzük. Tehát az 59-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 35 emelete, 20 ellene elfogadtuk. 60, 61, 62, 63-as azonos csak mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Nem látjuk. Na most. Lezárom a szavazást. 26 a mellette, 30-an ellene elutasítva. Két azonos, 65-66-os. Mellette ellene Szerintem átment, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egyértelműen átment, 41 mellett, mellette, 14-en ellene. Következő kiesik, és a legutolsó 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát akkor most a módosított jelentés tervezetről végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 29-en ellene. Tehát a jelentés tervezet elutasításra került. So it's now 50 minutes. 11.51. We've been voting for 50 minutes on this. 50 minutes. 50 minutes. 50. Hmm? Okay. Dear colleagues. Kedves kollégák! Kedves kollégák, egy nagyon fontos téma Következik a komitológia eh, a villanyégőkről és a javaslat, amely amelyet körösszésre került eh, e tervezett formában. És most egy egyszerű szavazás lesz. Eh, egy ügyrendi kérdés szeretném kérni, hogy először a Boguslav Szlonik jelentésről szavazzunk, alig van ö, benne néhány téma. Elnézésre nincsen okom, hogy miért változtassuk meg a napi rendet. Kramers úrnak a javaslatáról is egyetlen egy dolgot kell, ott is ügyrend. Ahogy tegnap bejelentették, én név szerinti szavazást kérek. Okay, I would like to I would like to call if if Greens has a 17 member akkor szeretném megkérdezni, hogy vannak-e 17-en a zöldektől. Kérem, álljanak fel, és meg kell számolni, hogy eh, a kérést támogatják-e. Zwei, Yeah, more than 17. More than yeah, yeah, we have we have 17. More than 17. Megvannak a 17-en, sőt többen is, tehát szerintem a javaslat világos, nem szükséges felolvasni. So, I put the draft motion for a resolution to the vote by... Tehát akkor népszerinti szavazásra bocsájtom az állásfoglalás tervezetet, megnyitom a szavazást. One socialist too many. One socialist too many. One socialist too many. Egy szocialistával többen vannak. Okay. Have you all voted? Now it's okay. Now it's okay. Most már jó, rendben. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 44-en ellene. Egyértelműen elutasításra került. Köszönöm szépen. És akkor most Ugorjunk rá a 19-es témára. Szeretném megkérdezni Boguszláv Szonikot, hogy eh, lehetséges-e, akkor eh, kérem készítsék elő a szavazólistájukat, és akkor elkezdem. The vote with amendments of Carlos Schlitter number three. Hármas módosítóval kezdene, kezdem Schlichter javaslat mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ö, kettes módosító ötös preambuló mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az egész vélemény elektronikusan megnyitom a szavazást. Everybody had voted. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 43-an mellette, se szavazat, se tartózkodás. Gratulálok Boguslav Szoniknak. Kedves kollégák, kérem, Köszönöm, jelen voltak, nagyon nehéz délelőtt volt. Az utolsó témánk előtt még szeretném bejelenteni, hogy egy szavazás délután is van. Ugye, ha jól emlékszem, a 16-os témát áttettük délutánra. Kérem, hogy esetleg délután is vegyenek részt. A délután ülésen három órakor kezdünk.